Perfecto. Volvemos a estar aquí de nuevo. Um, I'm going to speak in Spanish. Jó napot kívánok, spanyolul fogok beszélni. A következő koordinátori döntések születtek ma délelőtt. Az EU-n belüli munk- hajléktalanok a COVID-19 járvány kapcsán az állásolás indítvány. Nem tudom, hogy látnak? Hallanak bennünket? Látnak bennünket? Úgy tűnik, hogy most már működik minden. A petíciók közül a novemberi ülésre egyet levettünk. A december ülésre lesz a balti tengerrel kapcsolatban is egy petíció. Döntöttünk a meghallgatásokról is, amelyeket a 2020-ra már beterveztünk. A zöldek előterjesztették az ő javaslataikat is. Az afkónak volt saját kezdeményezési jelentése, eh, párbeszéd az állampolgárokkal, a PETI saját véleményt fog ezzel kapcsolatban létrehozni, és eh, az ezzel a kapcsolatban eh, nem lesz AFKO vélemény. Arról is döntöttünk, hogy lesz egy jelentésünk a e, Brexit-tel kapcsolatban, és a 14-26-os e, petíciót is lezártuk, amit pedig a B pontot illetik. Arról döntöttünk, hogy ezekkel majd írásos eljárásban fogunk e, foglalkozni. A koordinátorok elfogadták a petíciós portál véleményét és Most akkor Először is nagyon örülök annak, hogy mind a képviselők, mind pedig az ombudsman, a bizottság képviselői itt vannak körünkben, Üdvözlöm őket ezen a szemináriumon, amely a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméről szól, az új fogyatékossági stratégia, a petíciós szakbizottság kérésére szervezte ezt a szemináriumot az Állampolgári Jogok és Alkotmányos Ügyek osztálya. Hét hivatalos nyelven van tolmácsolás, angolul, spanyolul, franciául, németül, olaszul, magyarul és bolgárul ezen kívül nemzetközi jeltolmácsolás is van. Kérem, eh, vegyék figyelembe azt, hogy online közvetítjük ezt a szemináriumot, és eh, így a hozzászólások rögzítésre kerülnek. A Peti Szakbizottság nagyon sokat eh, foglalkozik a fogyatékossággal élők jogaival, azzal, hogy felépjünk a fogyatékossággal élőket érintő diszkriminációval szemben. Egy speciális védelmi szerepet jár, játszunk annak érdekében, hogy az EU meg tudjon felelni az ENSZ egyezménynek, amely a fogyatékossággal élő személyek jogairól szól. Egyrésztről ez része az EU monitorozási munkájának, amit az ENSZ CRPD kapcsán végzünk, tehát a az ENSZ egyezmény kapcsán végzünk. Másrésztről viszont kapunk a Peti Szabadságban panaszokat is az állampolgároktól, és ezeket meg kell válaszolnunk, meg kell oldanunk ezeket, és emiatt EU intézményekkel, tagállamokkal párbeszédet kell folytatnunk. A petíciók megmutatják azt, hogy milyen nehézségekbe ütköznek a fogyatékossággal élők, és megmutatják azt a tényt, hogy nem tudják teljes mértékben élvezni azokat a lefektető jogokat, szabadságjogokat, amelyeket az ENSZ egyezmény lefektet. Mint például nehéz a hozzáférés a tömegközlekedéshez, vagy az épített környezethez, nem mindig elérhetőek a jeltolmácsik, illetve főként a foglalkoztatás területén diszkrimináció tapasztalható. A korábbi parlamenti időszakban, 2019-ben a szabizottságunk sokat foglalkozott fogyatékossági kérdésekkel, a petíciók és parlamenti szövegek által például. Megpróbáltuk elérni azt, hogy az EU csatlakozzon a marakesi egyezményhez, amely megkönnyítené a nyomtatott termékekhez való hozzáférést a gyengéllátók és vakok számára. Ezen kívül az Európai Fogyatékossági Stratégia végrehajtásával is foglalkoztunk, illetve azzal, hogy az UNCPRD-t erősíteni lehessen. Foglalkoztunk azzal, hogy a fogyatékossággal élő személyek részt vehessenek az európai választásokon, és hogy inkluzív legyen az oktatás. Ebben a parlamenti ciklusban a PETI főként az új fogyatékossági stratégiára kíván fókuszálni, amit az, Európa, amit az bizottság ebben az évben jelentett be, és jelenleg értékeljük azt az állásolási indítványt, amit a plenárisra készítettünk. Véleményt is kiadtunk az új stratégiáról, Stevens korábbi képviselőtársunk az elmúlt ciklusban egy jelentést hozott létre, és az Európai Parlament június 18-án elfogadta ezt. Akárcsak azt a Peti által támogatott állásolási indítványt is, amely az szellemi fogyatékossággal élő személyek jogairól szól, szólt. Ez a mai esemény lehetőség arra, hogy jobban elmérüljünk az új fogyatékossági stratégia lehetőségeiben, és hogy koordinálni lehessen a fellépést a különböző résztvevők között. Láthatták a napirendből, hogy az első hozzászólásként Helena Dali asszonyt hallgatjuk meg, aki az esélyelőségi biztos. És meg is adom a biztos asszonynak azonnal a szót. Dali asszony, kérjük nyomja meg a speak gombot. Látjuk és halljuk is önt. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy bemutathassam a fogyatékossággal élő ö, személyek jogairól szóló új stratégiát itt a Peti Szakbizottságban. Sajnálatos módon nem tudok az ülés végéig itt maradni, mert más kötelezettségem is van. Az önök munkája nagyon fontos a fogyatékossággal élők számára és családjaik számára, akik gyakran fordulnak aggájaikkal, panaszaikkal önökhöz. Nagyon fontosak az önök véleményei, megfigyelései az Európai Bizottság számára. Az Európai Bizottság szolgálatai jelenleg az új fogyatékossági stratégia kidolgozásán munkálkodnak. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a jelenlegi konzultációs folyamatról. A július folyamán eszmét cseréltünk az új stratégiáról. Ez egy első konzultáció volt a szerepvállalókkal. Az önök szabizottságának néhány tagja is részt vett az első eszmecserében. Más európai parlamenti képviselőktől és tagállami nemzeti hatóságoktól, a civil társadalom képviselőitől, az ENSZ CLPD egyezmény EU keretéből is meghallgattunk szakértőket. E hónap elején teljesítettük elő a, az úgynevezett roadmap-et. November 12-ig tart a határidő, amíg visszajelzést lehet adni ezen úti tervel kapcsolatban. Várom az önök hozzájárulását is majd e, ehhez. Nemrégiben közreadtuk e, az elképzeléseinket a tagállamoknak az új stratégiáról, illetve a civil társadalmi szervezetnek is a fogyatékosság ügyi magas szintű csoportban. A külső szereplőkkel folytatott konzultáció nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudjuk határozni az új stratégia prioritásait. A stratégia az a tanulmány, elnézést mondja a beszélő, a tanulmány, amik önök terjesztettek be, nagyon fontos szerepet nyújtanak számunkra is az új stratégia szempontjából. Elmondhatom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az új stratégiát sokkal jobban kiigazítsuk az ENSZ fogyatékossággal élő jogairól szóló egyezményéhez. Szeretnénk a gazdasági, szociális inkluziót növelni, szeretnénk a fogyatékossággal élők részvételét növelni a társadalomban, úgy, figyelembe vesszük a jogaikat, és hogy ezt diszkriminációmentesen tegyük. A stratégia hozzá fog járulni az ENSZ egyezmény EU végrehajtásához. Figyelembe vesszük azokat a kötelezettségvállalásokat is, amelyeket az EU szerződésekben, az alapvető jogkartájában, a szociális jogok európai pillérében, illetve a fenntartható fejlődési célokban vállaltunk. Hadd vázoljam fel azt, hogy milyen kihívásokat látnak a szerepvállalók itt. Ezekről beszélni kell majd az új stratégia kapcsán. Bizonyára látták a szabadsági munka során a fogyatékossággal élők nagyon sok akadályba ütköznek akkor, hogyha részt kívánnak venni a társadalomban. El kell távolítani ezeket a meglévő akadályokat, sok minden történt már, és nagyon sok EU jogszabály vonatkozik erre a területre, de nagyon fontos biztosítani azt, hogy ez, ezt a jog, ezeket a jogszabályokat valóban végrehajtsák. A fogyatékossággal élőknek joguk van ahhoz, hogy szabadon mozoghassanak és szabadon letelepedhessenek. A, az utasok jogaival garantálni kell a teljes közlekedési lánc során a hozzáférést. Az EU parkolókártya, illetve az EU fogyatékosai kártya további előrevetelével próbáljuk a szabad mozgást garantálni. A fogyatékossággal élőknek teljes mértékben részt kell tudniuk venni a demokratikus folyamatokban, beleértve az európai parlamenti választásokat is megfelelő minőségű életet és a független élet ugyancsak feltétele az ENSZ egyezménynek. A munkaerőpiachoz való hozzáférés nagyon nagy kihívást jelent. Ebben a tekintetben az új képességek kifejlesztése elengedhetetlen alapja a foglalkoztatásnak. Valóban a nagyobb munkaerőpiaci részvétel, illetve az inkluzív és diszkriminációmentes foglalkoztatás kulcsfontosságú a jövő szempontjából is. A szociális gazdaságnak specifikus szerepe van, amit el kell ismerni és erősíteni kell. Ugyanakkor a jól működő szociális védelmi rendszerek is fontosak ahhoz, hogy meg lehessen védeni a szegénységtől, a szociális kirekesztéstől a fogyatékossággal élőket. A foglalkoztatás eléréséhez, vagy a foglalkoztatás szempontjából a fogyatékossággal élők még mindig nehézségbe ütköznek. Az inkluzív és elérhető oktatás a fogyatékossággal élő gyerekek számára mindenképpen egy előfeltétel ahhoz, hogy a társadalommal részt vehessenek. Különösen kell figyelni az egészségügyi szolgáltatásokra, főként azután, hogy a koronavírus számos gyenge pontot és hiányosságot tárt fel. A, az egyenlő részvétel, a diszkriminációmentesség mindenki számára meg kell, hogy valósuljon. Garantálni kell a foglalkoztatás során a diszkriminációmentességet. A jövőben hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy javítani lehessen az igazságszolgáltatáshoz, a szabadsághoz, illetve a biztonsághoz való hozzáférést a fogyatékosság elők számára, illetve szeretnénk a kultúrához, a pihenéshez, sporthoz, turizmushoz való hozzáférésüket is javítani. Ezen kívül szeretnénk erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy globális módon előre lehessen vinni a fogyatékossággal élők jogait. Szeretnénk mindezeket a témákat a csatlakozni kívánó országokkal, illetve a humanitárius kontextusban is megvitatni. Nagyon fontos a konkrét eredmények eléréséhez azt, hogy előtérbe helyezzük a fogyatékosok, fogyatékossággal élők jogait. Az EU tagállamainak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy ebbe az irányba munkálkodnak. Az erős kötelezettségvállalat segíthet abban, hogy megvalósuljon a végrehajtás. Az EU-nak példát kell mutatnia a közigazgatás által is. Egyértelmű az, hogy a fogyatékossággal élők felvételét az EU intézményekben tovább lehetne még javítani. A stratégia végrehajtása során koncentrálnunk kell a tudatosságra, az irányításra, illetve az eredmények mérésére. Az intézményeken átnyúlóan kell koordinálnunk. Ide tartozik a kompetencia nyilatkozat is, amelyben már egy jogi ö, aktus is van, amely utal olyan területekre, amelyet az ENSZ egyezmény is lefed. Mindenképpen biztosani kell azt, hogy konzultálunk és részvételt biztosítunk a fogyatékossággal élők szervezeteinek. Úgy gondolom, hogy egy megfelelő és átfogó stratégia valóban támogatni fogja a fogyatékossággal élők jogait az Európai Unióban. Köszönöm szépen! Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon fontos és nagyon érdekes, amit, amiről ön most beszámolt, a stratégiáról. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament, a Bizottság és a Petíciós Bizottság, illetve az Európai Bizottság együtt tud majd dolgozni. Most megadom a szót Liza Waddington professzorasszonynak és Andrea Broderiknek, akik a Maastrichti Egyetem kutatói, és bemutatják a tanulmányt, amely a 2020 utáni fogyatékossági stratégiához tesz ajánlásokat. Az állampolgári jogi és alkotmányügyi osztály tanulmányáról van szó. Tehát kérem, hogy mutassák be a tanulmányt, 20 percük van. Parancsoljanak! Thank you very much. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Én Lisa Weddington vagyok, és röviden bemutatom ezt a tanulmányt, amelyet jó magam és dr. Broderick készített a 2020 utáni fogyatékossági stratégiáról. A kolléganőm szintén csatlakozott ehhez a workshophoz. A célja a tanulmánynak az volt, hogy megvizsgálja a jelenlegi európai fogyatékossági stratégiát, amely ugye lejár az év végén, és hogy ajánlásokat tegyen egy új stratégiához. Nagyon sok ajánlást címzünk az Európai Parlamenthez, a bizottsághoz, más intézményekhez, a tagállamokhoz, illetve kulcs szereplőkhöz, és ezek mind a helyszíni munkára vonatkoznak, amelyek az új stratégiát előkészítik, illetve az új stratégia tervezésére, tartalmára, infrastruktúrájára, illetve végrehajtására és ellenőrzésére. Az első fejezet bemutatja a tanulmányt, a kettes-hármas fejezet a jelenlegi stratégiát elemzi, tartalmat, végrehajtást, az érintettek véleményét, ide az EU-s intézmények és a civil társadalom is beletartoznak. A hármas fejezet a főbb eredményekről számol be, illetve a jelenlegi stratégia hiányosságairól, és az orvoslandó pontokról, valamint az EU kötelezettségeiről az ENSZ egyezmény értelmében, a CRPD egyezmény értelmében. A negyedik fejezet vázolja fel az ajánlásokat, amelyeket a főbb szereplők fogalmaztak meg a tervezés, illetve végrehajtással kapcsolatban, az ötös fejezet pedig a szerzők ajánlásait tartalmazza. Az eredményeket illetően azt észrevettük, hogy európai szinten a fogyatékossági kérdésekkel kapcsolatban nagyobb az emberek tájékozottsága, és fontos új jogszabályokat fogadtak el, például az európai fogyatékossági Európai Akadálymentesítési Intézkedés csomagot, és megjelent az európai szemeszter folyamatban is ez, illetve több fórum van, amely a párbeszédet könnyíti. A hiányosságokat illeti, az, illetően azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi stratégiát nem vizsgálták felül, nem változtatták meg annak érdekében, hogy a CRPD bizottság 2015-ös megfigyeléseit beépítsék, és nem azonosították be a stratégia, illetve a CRPD végrehajtásához szükséges intézkedések közötti szakadékot sem, és a releváns EU kompetenciákról sem született világos összefoglaló. Nem voltak világos útmutatások, benchmarkok sem ehhez a stratégiához, és több kérdéssel nem foglalkoztak megfelelően. Például jobb adatokra lett volna szükség a fogyatékossággal élők helyzetéről, nagyobb figyelmet lehetett volna fordítani a nemekkel kapcsolatos szempontokra, és nem volt eléggé koherens ez a stratégia más EU-s politikákkal. Fontos, hogy nem volt alaptanulmány, amelyet lehetne használni az eredmény a fejlődés mérésére, a stratégia alkalmazásakor, és így nehéz azt is mérni, hogy az EU-s fellépés vajon egyes EU-s fellépések csatlakoztak-e a stratégiához vagy sem, így a stratégia hatását is nehéz mérni, nincs saját költségvetési sora sem a stratégiának, és nincs formális koordináció vagy koordinációs vagy monitoring testület sem a bizottságon belül, vagy az EU-s intézmények között, és az egyes bizottsági főigazgatóságokon belül sincsenek kontaktpontok. Térjünk rá a tanulmány ajánlásaira. 30 ajánlást mutatunk be három fő téma, téma körül. Az új stratégia tervezése, aztán a tartalma, valamint az infrastruktúra, illetve a végrehajtás és monitoring. Ez az új stratégiára vonatkozóan. Persze nem lehet az összes ajánlást most itt felsorolni egy ilyen rövid előadás alatt, úgyhogy azt javaslom, hogy a stratégia tervezésével kapcsolatos ajánlásokra fordítsuk a figyelmünket, illetve a stratégia végrehajtására és monitorozására, és néhány egyébre. Először is, ami az új stratégia tervezését illeti, a fő célnek a CRPD végrehajtása kell, hogy legyen. A fő célnak ezt kell megjelölni, ez egyébként az érintettek álláspontjában tükröződik, és ide tartozik az Európai Parlament is. Az Európai Bizottság a 2021-es munkaprogramjában már jelezte, hogy új EU-s fogyatékossági jogi stratégiát fog benyújtani, hogy a CRPD teljes körű végrehajtását garantálja, és biztos asszony is beszélt erről. Tehát az új stratégia tervezése mindenképpen garant, kell, hogy garantálja hogy a CRPD-nek ez megfelel, és más ENSZ eszközöknek is megfelel, például a fenntartható fejlődési célok, amelyek a 2030-as agendában szerepelnek. Az új stratégia tehát ehhez kapcsolódóan figyelembe kell, hogy vegye a CRPD bizottság 2015-ös észrevételeit, amelyeket az EU-nak címeztek, és természetesen további észrevételeket is, amelyeket a CRPD bizottság az új stratégia működése alatt fogalmaz meg. Az ajánlások az általános kereteket fektetik tehát le, viszont mi konkrét ajánlásokat is javaslunk, ötöt konkrétan, hogy milyen lépéseket lehet megtenni annak érdekében, hogy előkészítsük a terepet, és átgondolt új stratégia szülessen meg. Nagyon sok ajánlás ezek közül a végrehajtásra és monitorozásra is vonatkozik. Először is tehát a CRPD negyedik cikkének hármas bekezdése értelmében a fogyatékossággal élő szervezetek képviselői és más szereplők bevonása szükséges az új stratégia kialakításakor. Azt javasoljuk, hogy a bizottság hozon létre egy fórumot, ahol struktúrált párbeszéd zajlik, és ehhez a fórumhoz férjen hozzá mindenki, ez legyen inkluzív, különböző fogyatékossággal élők vehessenek részt rajta. A fogyatékossággal élők szervezetei fontos szerepet játszanak a végrehajtás monitorozásában, például úgy, hogy részt vesznek a monitoring bizottságban, amely a strukturális és befektetési alapokhoz kapcsolódik. Ebből az okból javasoljuk azt, hogy legyen külön költségvetési sor, amely támogatja a fogyatékossággal élők szervezeteinek, illetve civil szervezeteknek a monitoringban való részvételét. Másodszorban, mielőtt még egy új stratégiát elfogad a bizottság, fel kell, hogy mérje az EU és a tagállamok kompetenciáit a CRPD által lefedett területeken. Ez lehetővé kell, hogy tegye egy olyan stratégia elfogadását, amely tiszteletben tartja ezeket a kompetenciákat, és a tagállamok és az EU közös fellépésével könnyíti a CRPD teljes végrehajtását. A bizottságnak tehát egy felülvizsgált kompetencia nyilatkozatot kell közzétennie, ahogy ezt az Európai Parlament is ajánlja. Harmadsorban a bizottságnak átfogó felülvizsgálatot kell végezni az európai jogszabályokról és politikákról az EU kötelezettségeinek fényében, a CRPD értelmében. Tehát meg kell nézni, hogy a meglévő EU-s eszközök kompatibilisek-e az ENSZ egyezménnyel, és hogyha nem, akkor teljes megfelelést kell biztosítani. Az új stratégia pedig megfelelő ütemezést kell, hogy biztosítson, és elő kell, hogy írja a meglévő EU-s jogszabályok és politikák lényegi felülvizsgálatát, hogy a hiányosságokat és gyenge pontokat azonosítani lehessen. A negyedik fontos dolog, hogy odafigyeljünk a lebontott adatok gyűjtésére a fogyatékossággal élők helyzetével kapcsolatban. Ezek az adatok hozzájárulhatnak az új stratégia kidolgozásakor, kidolgozásához, jellezve azokat a területeket, ahol a legfontosabb a cselekvés, és az új stratégia monitorozását is segítik, valamint kiinduló pontot jelenthetnek az előrelépések méréséhez. A bizottságnak tehát az adatokat kell garantálni, hogy világos kiinduló pont legyen, és cselekvési listát kell, hogy készítsen a bizottság, amely világos, mérhető lépéseket tartalmaz konkrét határidővel és a felelősök megjelölésével. Ez kell, hogy az új stratégiához társuljon. Ami a tartalmat és a hatályt illeti, itt is megfogalmaztunk ajánlásokat. A meglévő prioritás területeket tartsák meg, és az állampolgári jogokkal kapcsolatos új területet adják hozzá az új stratégiához. Itt a politikai életben való részvétel, a szabad mozgás kérdése kell, hogy szerepeljen, és a fogyatékossági értékelések kölcsönös elismerése, illetve harmonizálása is ide tartozik, és a társadalombiztosítási támogatások hordozhatósága. Általánosságban azt is javasoljuk, hogy oda kell figyelni a járvány miatti kihívásokra, amelyekkel a fogyatékossággal élők szembenéznek. Az új stratégia minden ágazatban jelen legyen, foglalkozzon a nemek közötti egyenlőséggel, az, a digitális inklúzióval, az új technológiákkal, a tudatosság erősítésével, illetve a sztereotípiák és stigmák ellen küzdjön. Az új stratégiát be kell építeni az EU-s infrastruktúrába, és ezért mi egyetértünk rengeteg szereplő ajánlásával. Azt javasolják, hogy minden egyes intézményben, EU-s intézményben legyen fogyatékossági fókuszpont, amely felelős a stratégia végrehajtásáért. A központi felelős pedig a bizottság főtitkársága legyen. Azt is javasoljuk, hogy legyenek ilyen fókuszpontok a parlamentben és a tanácsban is. Ezek a fókuszpontok figyelik a CRPD végrehajtását, ezt segél, segítik, illetve a stratégia mainstreamjét segítik, új politikai kezdeményezéseket is segítenek, ide tartozik a jogszabályok kidolgozása is. Azt is javasoljuk, hogy legyen intézményközi koordinációs mechanizmus a parlament, a bizottság és a tanács részvételével. Ennek a feladata pedig az új stratégia végrehajtása, illetve a CRPD végrehajtása, és az új stratégia ne önálló, különálló eszköz legyen, hanem legyen interakció és koordináció az új stratégia, illetve az EU-s eszközök és programok között. Azt javasoljuk, hogy a finanszírozás is az akadálymentesítésre legyen elkülönített. Köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy hasznosnak találták a tanulmányunkat. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, de most még meghallgatjuk Andrea Broderiket is, dr. Andrea Broderiket, aki csatlakozott hozzánk, vagy nem tudom, Esetleg Lisa Waddington professzorasszony elmondhatja Andrea Broderick nevében is a hozzászólást. Um, now I'm going to give the floor. Most tehát akkor tovább ugrunk. Janis Várda Kastanisnek adom meg a szót, aki az Európai Fogyatékossági Fórum elnöke. 13 percet kap, uram, Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy szólhatok a workshop résztvevőihez az Európai Fogyatékossági Fórum képviseletében. Ez a workshop nem következhetett volna be egy aktuálisabb időpontban, az Európai Fogyatékossági Stratégia az új, most készül, ahogy beszélünk, és szeretném megköszönni az Európai Parlament Petíciós Szakbizottságának, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy a fogyatékossággal élők hangját önökhöz is eljuttassuk, beépítsük ebbe a mai beszélgetésbe. Most változást élünk, átmeneti időszakba érkeztünk. Olyan időszakot élünk, ahol a jelenlegi stratégia a végéhez kötele, közeledik, de remélhetőleg, ahogy önök is tudják, egy új Európai Uniós fogyatékossági stratégia fogja az előző helyét átvenni, amely 2010-től 2020-ig működött. A társadalmi környezet, amelyben ez az új stratégia megszületik, teljesen más, mint az a környezet, amelyben az előző stratégia született és működött. Ez tehát azt jelenti, hogy figyelembe kell vennünk az összes eh, lehetséges eh, szempontot, körülményt de ami a legfontosabb, figyelembe kell vennünk, hogy az egyenlőtlenség egyre nő az Európai Unióban, a szegénység is egyre nő, a fogyatékossággal élő emberek, élő emberek körében is. A fogyatékossággal élők azon állampolgárok közé tartoznak, akik a leginkább megszenvedték a COVID-19 járványt és azt kell garantálnunk, ahogy azt Warrington professzor nagyon helyesen elmondta, hogy az új stratégia a CRPD végrehajtásával foglalkozzon, ahogy egyébként a bizottság is javasolta ezt 2015-ben, a CRPD bizottság. És természetesen egy nagyon erős ütemtervet, cselekvési tervet kell kidolgozni, amely a fogyatékossággal élő férfiak, nők, lányok és fiúk életének mindennapjaira odafigyel. Legalább az alábbi öt fő célkitűzést meg kell valósítani. Az első, hogy a szegregáció szűnjön meg, és megfelelő életszínvonalat biztosítsunk mindenkinek. Inkluzív oktatás, a társadalmi életben való részvétel, a közösségben való élet, foglalkoztatás és társadalombiztosítás. És természetesen a bentlakásos intézményekben is meg kell, hogy szűnjön a szegregáció. A fogyatékossággal élőknek joga van ahhoz, hogy függetlenül éljenek. A második fontos célkitűzés a mozgás szabadsága. A fogyatékossággal élők szabadon kell, hogy tudjanak élni, dolgozni, utazni, tanulni, illetve a közéletben részt venni bármelyik EU-s tagállamban, anélkül, hogy elveszítenék a jogosultságukat a pénzügyi támogatáshoz. Egyelőre nem ez a helyzet, azért, mert nagyon sok akadály van még a hozzáféréshez is. A harmadik célkitűzés az, hogy a fogyatékossággal élők egyenlő bánásmódban részesüljenek, védelemet kapjanak a diszkrimináció minden formájával szemben, az erőszak és a visszaélésekkel szemben. A negyedik célkitűzés a globális vezető szerep. Az Európai Uniónak valamennyi nemzetközi kapcsolatában a fogyatékossággal élők jogait kell támogatnia, és emellett kell fellépnie az ENSZ-ben, az Európa Tanácsban, és valamennyi nemzetközi együttműködésben, és ide a humanitárius fellépés is beletartozik. Az ötödik célkitűzés mivel az Európai Unió közigazgatás, az Európai Uniós intézmények, testületek és ügynökségek azt kell garantálják, hogy a fogyatékossággal élők e, jogait tiszteletben tartják a belső e, működésük során. Tehát ez például azt jelenti, hogy a dolgozók, vagy pedig a kedvezményezettek, és így tovább jogait tiszteletben tartják. A hatodik fontos célkitűzés az már elhangzott a kompetenciák listájának felülvizsgálata. És a tagállamok kompetenciáit szerepeltessék tehát ezen a felülvizsgált listán, vegyék figyelembe, hogy valamennyi tagállam ratifikálta az, a CRPD-t. A hetes pont, hogy ratifikálja mindenki a kiegészítő jegyzőkönyvet, ezt az opcionális jegyzőkönyvet. A nyolcadik, garantáljuk, hogy senkit nem hagyunk hátra a többszörös diszkriminációval szemben lépjünk fel. És fontos, hogy ö, megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak, hiszen itt számos diszkriminációs formáról beszélünk, például a fogyatékkal élő nők, a fiúk és a lányok, a fogyatékkal élő fiúk és a lányok, a különböző etnikai kisebbségekhez, vagy az LMBTQ közösséghez tartozó személyek diszkriminációja, akik még ráadásul fogyatékossággal is élnek, ővelük kapcsolatban szükség van stratégiákra, és mainstreamingelni kell ezeket a stratégiákat és a fogyatékossági témákat minden szakpolitikai területen, hogy ilyen formában újfajta választ tudjunk adni, időszerűbb választ a speciális szükségleteikre a fogyatékkal élő személyeknek az Európai Unióban új megközelítésekre van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben a CLPD teljes mértékben végre tudjuk hajtani az Európai Unióban, és ennek a stratégiának az is a feladata, hogy új koordinációra és monitoring mechanizmusra is sor kerüljön, ez már korábban is kihangsúlyozásra került. A CLPD-vel összhangban és a nemzetközileg elismert jogi aktusokkal összhangban kell cselekednünk, de a legfontosabb az, hogy abban a helyzetben legyünk, hogy végre tudjuk hajtani, és ellenőrizni tudjuk az előrelépéseket. A nemzetközi koordinációs mechanizmus a bizottság, a parlament és a tanács között nagyon fontos. Szeretném leszögezni, hogy maga a tanács nem rendelkezik fókuszponttal. Az Európai Tanács rendkívül fontos intézmény az Európai Uniónak. Egyáltalán nem lát dolgoznak átláthatóan, ezt kell mondanom, ami a fogyatékkal élő személyek jogait illeti, és ezek a mechanizmusokat azért kell végrehajtani, hogy az elszámoltathatóságot garantálni tudjuk, és a koordinációt is, illetve a gyors jogszabály végrehajtás és a szakpolitikai intézkedések végrehajtását. A mandátum elejétől kezdve erőteljes üzenetet kell küldenünk az európai politikai rendszerek képviselőinek, illetve az európai polgároknak hogy az fogyatékkal élő személyek jogait igenis prioritásként kell kezelni az Európai Unióban. De egy belső mechanizmust kell létrehozni, de mint említettem, a fókuszpontok hiányoznak. El tudják képzelni, hogy az egyenlőségi szakbizottság Ugye a biztos, nagyon örülünk, hogy van egy biztosunk, de nincs fókuszpontja a DG Justice-ban, az igazságügyi főigazgatóságban. Köszönöm őszintén az Európai Parlamentnek, természetesen ennek a petíció szakbizottságnak is köszönöm, illetve az Európai Parlament összes képviselőinek hálával tartozom, hogy részt vesznek ebben a munkában. Nagyon aktív munkáról van szó, és proaktív munkáról a fogyatékossággal élők jogai tekintetében. Végül szeretném elmondani, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxus, hogy elengedjük ezt a lendületet. Az utóbbi tíz évben beindult a munka, azonban új helyzet állt elő, ezt ne, nem felejthetjük el. Ez egy fenyegető helyzet, fenyegetőnek lehet nevezni. A fogyatékkal élő személyek életét fenyegeti ez a helyzet, illetve a megélhetésüket és azon képességüket, hogy a személyes és társadalmi szükségleteknek meg tudjanak felelni. Végül szeretném még elmondani, hogy az Európai Fogyatékossági Fórum és az, Euró- és az Unióban a tagjaink folyamatosan azon fognak dolgozni, hogy erőteljes fogyatékkal élő jogi agenda alakuljon ki. És végül elnök asszony, szeretném még elmondani, hogy néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság közé tette a javaslatát az Európai Parlamentnek nincs ebben a szóban forgó javaslatban, ugye mindannyian tudjuk, miről van szó, a vakc, a, a, az oltási közleményben nincs prioritás a fogyatékkal élő személyek kapcsán. Ez nagyon nagy probléma. Kérem a parlamentet, hogy védjen meg minket erőteljesebben, határozott fejlépéssel. Köszönöm szépen, Rakastanis úr. Természetesen a PETI szakbizottságban szoros figyelemmel kísérjük az önök petíciójának a sorsát a fogyatékkal élő személyek jogai védelmének kapcsán. Az első prioritás kell, hogy legyen az oltások tekintetében is ez a csoport. Most pedig Emilia Rally következik, az ombudsmanunk, és köszönöm még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat ebbe a workshopba. Köszönöm, és meg is adnám a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a petíciós szakbizottságnak is ezt a műhely munkát az új fogyatékossági stratégia témájában. Nagyon örülök, hogy ma megjelenhetek önök előtt. Azt hiszem, hogy a COVID-járvány arra utalt, hogy nagyon-nagyon fontos az innováció, az újítás, hogy új megoldásokkal álljunk elő lehető legrövidebb időn belül, és mindannyian. A, ez arra is rámutat, hogy a számunkra, hogy mennyire komoly problémákkal küzdenek az, a, a fogyatékkal élők, milyen komoly akadályok tornyosulnak előttük. Számos ö, szempontból szeretném megvilágítani ezt a témát, és konkrét példákkal is élnék, amelyekkel szakmai tapasztalatottam. Körülbelül 2000 panasz érkezik be az ombudsman irodába, az intézmények, az ügynökségek ellenében az Európai Unióban is ide tartozik, a fogyatékkal élők panaszainak sora is, és saját kezdeményezésű nyomozásba is kezdhetek. Jelen pillanatban az Európai Unió COPD keret elnöke a mi irodánk, és önök is tudják, hogy az alapjogi ügynökség és az Európai Parlament, illetve az Európai Fogyatékossági Fórum is fontos szerepet játszik, bár Balázs úr is utalt erre. Ez a keret arra szólította fel, ezek az intézmények közösen felszólították az Európai Bizottságot, hogy erőteljesebben lépjen fel, és Táli biztos úrnak is írtunk januárban egy levelet e tekintetben. Nagyon örülök, hogy a biztos úrral találkozhatunk júliusban, és tárgyalni tudtunk vele, és azt hiszem, hogy a keret minden tagja nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy nagyon értékelem ezt a párbeszédet és a szoros együttműködés a jövőben. És üdvözlöm az új közkonzultációs kört is, amelyet két héttel ezelőtt ö, tettünk közdé. Két és fél ezer résztvevővel tavaly nyáron már tartottunk egy hasonló rendezvényt. Nagyon fontos az egyenlő elbánásmód mindenki számára. Ez az Európai Uniós szakpolitikák lényege, és a mércénk mindig az abban áll, hogy a legsérülékenyebbekkel hogy járunk el az élet minden területén. A világjárvány megmutatta azt is, hogy óriási szakadékok tátonganak a célok és a realitások között, igen, mindenki szenved ezben az időszakban, de azok, akik már, már egyébként is a társadalom peremén vannak, az életkoruk, a, a mentális vagy fizikai, fizikai testi ö, fogyatékosságuk ö, folytán, ők sokkal többet, mérhetetlenül sokkal többet szenvedtek, szenvednek, ezért nagyon fontos, hogy ezt a járványt ö, is felhasználjuk arra, hogy katalizátorként a jövőben megváltoztassuk ezeket a körülményeket a társadalmainkban. A, a valódi változás az Európai Uniós intézmények mindennapi munkájában látható, hiszen itt kell biztosítani azt, hogy a fogyatékkal élő személyek jogait figyelembe vesszük, a tagállamokban is minden tekintetben védelmet élveznek a saját adminisztráció megszervezésében, ami az első pontot illeti. Az Európai Uniónak óriási felelőssége van. Az Európai Uniós finanszírozásra hívnám fel a figyelmet. Különösen fontos ez abban a fényben, hogy az Európai Uniós alapokat e- a jövőben hogy használjuk fel. 2018-ban beérkezett egy panasz azzal kapcsolatban, hogy emberi jogi jogok megsértése történt az Európai, Uniós, az Európai Bizottságban, illetve Európai Unió által finanszírozott intézményekben. Itt a strukturális és befektetési alapról van szó, több száz milliárd euróról. Miután megvizsgáltuk ezeket a panaszokat, odafordultam a bizottsághoz, hogy javaslatokat tegyek javításra, és a, az ENSZ CRPD iránymutatásaiba ütköző eseteket tártunk fel. A finanszírozásnak nem az intézmény, új intézmények létrehozására kellett célozódnia, hanem inkább az intézmények a deinstitucionalizációra nagyon fontos, hogy az Európai Uniós források felhasználása tehát megfelel a CRPD-nek, illetve fontos a monitoring is, hogy az Európai Uniós tagállamok hatóságai mennyire viselkednek felelősen. A bizottság követett, követte a panaszos ügyeket, különösen a javaslatomat figyelembe vették, ugye a lehető legnagyobb részben az Európai Uniós finanszírozási forrásokat nem új intézmények létrehozására ke- kellene létrehozni. És a bizottság magasabbra tette saját magára is a lécet, a jövőben a 2021-2030-as programozási időszakban tovább erősítik az átmeneti ö, időszakban a, az intézményes keretektől inkább a közösségi és családi alapú szolgáltatásokra. Mi folyamatosan figyelembe kísérjük a fejleményeket ezen a területen, és remélhetőleg ezeket az ígéreteket valóban be is váltják a következő években. A második dolog ahol az Európai Unió a saját adminisztrációján belül is a CRPD-t végre kell, hogy hajtsa. Nagyon fontos a példaértékű eljárás a fogyatékkal élő személyek jogainak tiszteletben tartása területén, hogyha az Európai Unió ö, nem gyakorolja azt, amit prédikál, akkor tagállami szinten sem fog ez működni, ezért nagyon fontos az inkluzió és a, az akadálymentesítés minden területen, és minden szakpolitikai és jogalkotási határozatban a fogyatékkal élő személyek jogaira kell koncentrálni. A saját kezdeményezésű munkáink során már számos eredményt látunk a múltban, és azt kell biztosítani, hogy az Európai Bizottság weboldala és az online eszköztár rendelkezésre állnak, és a COVID világjárvány idején is figyelembe vesszük a fogyatékkal élő személyek jogait az Európai Uniós intézményekben. Az EPSO kiírásokban is arra ösztönözzük a fogyatékkal őröket, hogy vegyenek részt a pályázásban, és szeretnénk a beteg biztosítási rendszert is megváltoztatni az Európai Bizottságban. Az ENSZ szakbizottság aggodalmai más területeket is érintettek. Az Európai Bizottság a diákokkal is foglalkozott, nem minden egyetemi, fogyatékkal élő egyetemista kap megfelelő lakhatást, illetve nem, felel, nem fér hozzá minőségi oktatáshoz Európában, illetve az elutasítást kizáró záradéknak sem felelnek meg az oktatási intézmények. A bizottság hozzájárul a finanszírozáshoz is a különböző programokban, bizonyos pozitív fejleményeket láttunk, azonban még nagyon sok minden hátra van. Ez csak néhány példa volt, amit kirakadtam. Apró előrelépéseket láttunk a tekintetben, hogy az Európai Uniós adminisztráció igenis gyakorolja is azt, amit mond, amit prédikál. Most a COVID-járvány idején világossá kell tenni a bizottságnak az, hogy most nagyon ambiciózusnak kell lenni, mindenkinek segíteni, de különösen azoknak, akik a legnagyobb szükségük van erre. Az utóbbi hónapok tapasztalatai azt hiszem, hogy nagyon komoly, komolyan érzékenyítették a ö, nagy közönséget is, a közvéleményt is ezen személyek szükségletei kapcsán, és ez lehetőség számunkra, mindannyiunk számára, hogy többet tegyünk és szeretném megerősíteni, hogy a konzultációkban is részt veszünk. Ombudsmanként azt gondolom, hogy a, fogyatéko, a bizottság fogyatékossági stratégiának ö, olyan ö, kötelezettségeket kell ö, tartalmazni, amelyek ö, bizonyos keretet adnak már a fogyatékkal élő személyek alkalmazása kapcsán, és azt kell biztosítani, hogy az, az adminisztratív osztályok a legmagasabb sztenderdeknek megfelelnek a fizikai és a digitális infrastruktúrában, az Európai Uniós weboldalak teljes mértékben hozzáférhetővé kell hogy váljanak a fogyatékkal személyek számára, illetve a stratégia azt is garantálja megfelelő tagállami hatóságokkal összhangban, és együttműködve, hogy az Európai Uniós finanszírozási forrásokat teljes mértékben a CRPD-nek megfelelően költik el, illetve a megfelelő monitoring metodológiára is szükség, hogy tudjuk mérni az előrelépést. Mm, Paddington professzor tanulmányokból is kiderül, hogy a megfelelő benchmarkok és mutatók nagyon sokat segítenének a baseline kialakításában. Még egyszer köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm, hogy támogatják a bizottság munkáját a fogyatékossági stratégia kialakításában. Köszönöm szépen. Most Ioannis Dimitra Kopoulosnak adom meg a szót, aki tudományos tanácsadó az alapjogi ügynökségben. 13 percet kap. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm Monszeret asszony, az Önszabizottságának ezt a meghívást és ezt az együttműködést a parlamenttel, illetve az alapvető jogok ügynökségével. Szeretném megköszönni Dali asszonynak és azt, hogy mindig bevonta az érintetteket a stratégia kidolgozásába. Az a kemény munka, amit az Európai Bizottság az elmúlt stratégia kapcsán tett, az számos előnyhöz vezetett a jelenlegi jogszabályozásban, például a, az európai akadálymentesítési irányelv, vagy az áttekintése a jogalkotásoknak, amely a különböző közlekedési módokat érinti, vagy akár a közbeszerzést, illetve a, az akadálymentesítés, illetve a design mindenki számára. Több előrelépésre van szükség az olyan politikai területeken, amelyek a CRPD bizottság 2015-ös ajánlásában is benne voltak. Például ki kell teljesíteni az akadálymentesítési irányelv hatáját, meg kell tiltani a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetést az élet minden területén, nem csak a foglalkoztatásban. Mindenképpen igazodni kell az újonnan megjelenő politikai területekhez is, mint például a menekültügyi kérdések, és nem szabad elfelejteni az új technológiákat sem. Egyértelmű referenciát kell tenni a fogyatékossággal élők bevonására minden olyan területen, amely érinti őket. Hat olyan kérdést szeretnék kiemelni, amelyeket mi fontosnak tartunk a következő európai fogyatékossági stratégiában. Hagyj kezdjem a legfontosabbá most ez a járvány, illetve a járványt érintő kérdések, amelyet az előttem szóló is említett. Rendszeresen kiadtunk közleményeket a COVID-19 járvány eleje óta, megvizsgáltuk a különböző tagállamok fellépését és ezek hatását az alapvető jogokra. Azt láthattuk, hogy a fogyatékossággal élőket mindez aránytalanul érintette. Elvesztették a személyes segítséghez való lehetőségüket, elszigeteltek voltak a fogyatékossággal élők, azok, akik valamilyen módon foglalkoztattak, elveszthették eh, állásukat nagyon egyértelműen utalni kellene a járvány hatására, meg kellene osztani a legjobb gyakorlatokat, amelyeket meghoztak ezen a területen a tagállamokban, de sokkal irányosabb, jobb, jobban irányított megoldásokra van szükség, akkor, amikor a jövőben egészségügyi szükség intézkedéseket tesznek. A következő pontom az intézményesítés. Többen beszéltek már erről. A kutatások azt mutatják, hogy főként a pszichoszociális szellemi fogyatékossággal élők nagy része Európában amely mindig intézményben él. Az új stratégia egyetemű kötelezettséget tartalmaz, hogy eztől elmozduljunk szükség van közösségi alapú együttélésre, de meg kell változtatni a hozzáállást. A fogyatékossággal élők nem alanyai a segítségnek, nekik is vannak jogaik, jog van a méltóságban való éléshez, családjukon belül, vagy a közösségen belül. Ahogy az ombudsman is elmondta, az európai strukturális alapokat arra használják fel, arra használják ki, hogy ezeket az intézményi rendszert fenntartják. Úgy gondoljuk, hogy az európai alapokat arra kellene felhasználni, hogy a közösségi életmódot lehessen elérni. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, sokkal hatékonyabban az új stratégiában utalni kell az aktív és észszerű bevonásra, utalni kell a fogyatékossággal élő szervezetek bevonására, és arra, hogy nyomon kell követni az EU által támogatott projekteket. A következő pontom a politikai részvételt illeti. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy fizikai szempontból jobb az akadálymentesítés, kevesebb az akadály a szavazáshoz való joggal szemben, de még mindig vannak másfajta akadályok ezért az új stratégiában mind jogi, mind pedig gyakorlati intézkedéseket fogalmatosítani kell annak érdekében, hogy minden fogyatékossággal élő gyakorolhassa a szavazáshoz, illetve a választáshoz való jogát. A negyedik pontom a fogyatékossággal élők bevonása, illetve az EU jogszabályozása. Az új stratégiában bele kell vonni az észszerű részvételét a fogyatékossággal élőknek minden döntéshozatali folyamatban. A stratégiának arra kell ösztönöznie az EU intézményeit, hogy, hogy lépjenek kapcsolatba a fogyatékossággal élőkkel, azok szervezeteikkel. Az új stratégia eddig jó példát mutatott. Az ötödik pontom a média a média nagyon fontos szerepet játszhat abból a szempontból, hogy javítani lehessen kétféle módon a fogyatékossággal élők életét. Egyrésztről rá kell mutatni arra, hogy milyen rossz az intézményi gyakorlat, és másrésztről viszont rá kell, tudatosítani kell a független élet lehetőségét. A következő pontom az adatgyűjtés. Az előttem szóló Liza Warrington már beszélt erről, illetve az ombudsman is beszélt erről. Hadd ismételjem meg a klisét, ha nem mérjük, akkor nem lehet kezelni ezt. Az új stratégiát, ennek végrehajtását értékelni kell, mi pedig indikátorok alapján megfelelő adatgyűjtés által. Ez egyrülálló alkalom az Európai Unió számára, hogy globális módon lehessen adatokat gyűjteni, ezt le lehessen bontani, és így mérni lehessen idővel az előlépést. Nem csak az eredmények szintjén lehet így mérni az előlépést, hanem a befektetések, erőfeszítések szintjén is. Persze ehhez specifikus célok és egy eh, ütemterv szükséges. Mit kell tenni, mikor kell ezt megtenni, és ki fogja majd ezt megtenni. Ez nagyon fontos, hiszen itt nagyon széles kompetencia spektrumról van szó, eh, ahol a közigazgatás tagállami szinten, illetve EU szinten is fedi egymást. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most megadom a szót az utolsó hozzászólónknak, aki nem más, mint dr. Rolf Schmachtenberg, megpróbálom kiejteni a nevét, mondja az elnök aztán Schmachtenberg, ő munka és szociális ügyi minisztérium államtitkára, ő kapja most meg a szót. Nagyon jól mondta Schmachtenberg a nevem. Tisztelt Monserrat asszony, tisztelt Dali asszony, tisztelt O'Reilly asszony, tisztelt Varakasztánis úr, tisztelt petíciós szakbizottsági képviselők. Köszönöm szépen, hogy eh, ebben az évben a petíciós szakbizottságban beszélhetünk a fogyatékossággal élők eh, helyzetéről, és köszönöm eh, azt is, hogy a téma megnevezése kapcsán a az ENSZ a fogyatékossággal élőkről jogáról szóló egyezményt is kiemelték. Egyértelműen itt egy paradigmaváltásról van szó. Láthattuk azt, hogy itt a fogyatékossággal élők kapcsán jogokról van szó, a jogok végrehajtásáról. Egyértelműen ez a megközelítés látszódott, és egyértelmű ez a mai találkozó címéből is. És a tanács mindig is fontosnak tartotta a fogyatékossággal élő személyek támogatását, és támogatta a bizottság által javasolt stratégiai tervezést. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban a kompetenciák megosztásának megfelelően együttműködjünk, azért, hogy a tagállamok egymástól tanulhassanak, és hogy nemzetközi kötelezettségüket koherensen végre tudják hajtani. Az Európai Unió minden tagállama és maga az Európai Unió is az NCRPD egyezményt aláírták. Közösen Göteborgban megszületett az Európai Szociális Pillér, és ez mind a kettő azok számára, akik a fogyatékossággal élők jogai mellett ö, síkra szállnak, egyfajta iránytűt ad számukra ez, de közös feladatot is, hiszen mindkét dokumentum pontos és egyértelmű dokumentum, szólnak ezek a szociális, illetve munkapolitikáról, és egyetértek Vadakasztánisz úrral, nagyon jó az időpontja, az időzdése ennek a szemináriumnak, hiszen az EU stratégiáját 2021-2027-re meghatározzák most a fogyatékossággal élők e, szempontjából. A jelenlegi e, stratégia elemzésére szükség van, és le kell vonni ebből a tanulságokat. Itt nagyon pontos utalások lehetnek. A COVID-19-es járvány mindannyiunk számára, de főként a fogyatékossággal élők számára nagy kihívás volt, ezt hallhattuk az előttem szólók hozzászólásából, és inkluzívnak kell lenni a krízisre adott válasznak, garantálni kell a szociális integrációt, az esélyegyenlőséget, és itt alapvető jogokról van szó, ezeket kell biztosítani a teljes társadalomban. Azt szeretnénk, hogy mindenki, azok is, akik fogyatékossággal élnek, eh, ki tudják teljesíteni kompetenciáikat, eh, képességeiket, és olyan tanulmányt vagy foglalkozást választanak, amit szeretnének. A lényeg az az, hogy eh, a ezt támogassuk a családban, a hatóságok vagy a civil szervezetek által. Az Európai Parlament és a Tanács itt együttműködhetnek annak érdekében, hogy az esélyegyenlőséget valóban megteremtsük. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezen a területen nemrégiben két fontos eszköz jött létre. Az egyik az akadálymentes internethez való hozzáférés, a másik pedig az akadály mentesítési irányelv, ezek több millió állampolgár számára valamit, valamit tényleg jelenteni fognak. Konkrét módon megmutatják azt, hogy milyen kötelezettségünk van azáltal, hogy elfogadtuk az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt. Elmondhattam, hogy itt nagyon fontos, hogy impulzusokat adjunk, amely a tagállamok számára is fontos. Úgy gondolom, hogy a tagállamoktól, egymástól sokat tanulhatunk, olyan tagállamoktól, amelyek az EU impulzusait jól fel tudták használni. Elmondhatom, hogy a fogyatékossággal élők jogainak védelme nagyon fontos a német elnökség számára. Támogatjuk az új stratégiát, és az lett volna a legjobb, hogyha már most létezne ez a stratégia, és ezt a német elnökség során megmutathattuk volna, de a jó munkához idő kell, ezt elő kell készíteni, nincs ezzel semmi gond, de amint a bizottság elvégzi az értékelést, szeretnénk ezt a témát a szociális ügyek tanácsának munkacsoportja előtt terjeszteni, és szeretnénk majd hozzászólni ebben a kritikus pontban, amikor a stratégia megújításáról van szó. Ezen kívül szeretnék meghívni a bizottságot arra, hogy decemberben az EBSCO-n a fő eredményeket tárjánk elénk, Úgy gondolom, hogy ez majd orientációt adhat számunkra a jövőbeli munka szempontjából, és ahhoz, hogy megfelelően átültethessük az ENSZ egyezményt. Még néhány szót szeretnék szólni az Európai Stratégia e, megvalósításáról, 2010-es e, stratégiáról, hogy Németországban ez hogyan nézett ki. Nagyon fontos ennek kapcsán az akadálymentesítés, és ezért létrehoztunk egy esélyegyenlőségi törvényt. Németországban létrehoztuk azt, hogy az állami intézményeknél, az épületekben valóban megvalósítsuk az akadálymentesítést. Ez nem volt túlságosan könnyű, nagyon sok régi épület volt, sok lépcsővel, szűk területtel, sötét folyosóval, és ráadásul még ezek műemlékvédelem alatt is álltak. Ezért elmondhatjuk azt, hogy mindenfajta átépítés, bővítés során úgy kell kialakítani az épületeket, hogy ezek akadálymentesek legyenek. Ezen kívül a teljes épületállományt áttekintettük. 7000 épületet vettünk így vizsgálat alá, egy kritériumkatalógus alapján. Megvizsgáltuk, hogy mennyire jól megközelíthetőek, megtalálhatóak ezek az épületek és megpróbáljuk ezt a lehető legjobban akadálymentessé tenni. Például tegnap kaptam a hírt, hogy a mi minisztériumunkat pontosan a jövő héten fogják majd ellenőrizni ilyen szempontból. Ezek konkrét dolgok, nem csak a jogokat kell megfogalmazni, ezeket valóban a gyakorlatban is alkalmazni kell, ehhez azonban sok munkára van szükség, amit el kell végezni. Az esélyegyenlőségi törvényel átültettük a nemzeti jogszabályunkba az észszerű alkalmazkodás elvét is. Van egy úgynevezett békéltető testület is, amelyhez fordulhat minden állampolgár, úgy érzi, hogy diszkriminálják a fogyatékossága miatt, ez egy teljesen ingyenes szolgáltatás. Gyakran tudjuk, hogy a, a, a bírósági eljárások nagyon időigényesek, és ezért hoztuk létre ezt a békéltető helyet. További impulzusokat kaptunk az EU irányelvből, illetve az EU akadálymentesítési irányából is, amelyet most már nemzeti szinten is átültetünk. Ez is számos kérdést, részletet vetett fel. Itt különböző érdekeket kellett egyeztetni, hangsúlyt helyezünk arra, és ez a stratégiában is pont, egy pontot jelent, nagyon fontosak az ellenőrzési, felügyeleti mechanizmusok, és ezek nagy szerepet fognak játszani. A központi eszköz ahhoz, hogy az ENSZ egyezményt Németországba eh, előre vigyük, ez a mi nemzeti cselekvési tervünk, amelyet már elég hamar létrehoztunk, és eh, időközben, ez már 2010-ben elindult, 2016-ban ezt folytattuk, és eh, nagyon sok intézkedés ebből már lezárult, ez egy nagyon élő dokumentum, ez állandóan folytatódik. Most digitalizációra koncentrálunk. Összességében azon voltunk, hogy Németországban minden szinten, városi, regionális szinten tegyünk itt valamit. 109 ilyen fellépés van jelenleg, és ezeket a nemzeti akcióterveket, cselekvésterveket állandóan értékeljük. Ez egy modell lehet az európai szint számára és A korona járványjal kapcsolatban számos intézkedést tettünk a fejtékossággal élők számára. Nagyon fontos volt számunkra a pénzügyi támogatása a szociális szolgáltatásoknak és intézményeknek, főként a járvány kapcsán például a távolságtartás, a fizikai távolságtartás miatt sokan tudták munkájukat elvégezni, és e, ezért is fontos volt a pénzügyi támogatás. Pontosan most arról döntöttünk a Német Szövetségi Kormányban, hogy ezt a szabályozást legalább a következő év márciusáig folytatjuk, annak érdekében, hogy ezekben a struktúrákban biztonság, illetve előreláthatóság legyen, Nagyon hálás vagyok, hölgyeim és uraim, hogy a petíciós szakbizottságban ezzel a témával most foglalkoznak, foglalkoznak az ENSZ egyezményével. Szeretném megköszönni az együttműködést az EU ombudsmanának. Nagyon jó ösztönzéseket kaptunk, számos jó ötletet kaptunk, Szeretném megköszönni önöknek ezt még egyszer, és várom a vitát. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a kérdések és válaszok következnek. 18 óra 45 percig van időnk. Tehát először is azt szeretném mondani, hogy körülbelül 35-ig tudok lehetőséget biztosítani a kérdésekre, hiszen a válaszokra is lehetőséget kell, hogy biztosítsunk a szakértők által. Az első hozzászóló Kimpolopoulos úr a néppárti frakció képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt Dali biztos asszony, tisztelt szakértők, Bardakásztanis úr előadását hallgattam nagyon nagy érdeklődéssel. Meg kell beszélnünk, azt hiszem ezt a témát a szakbizottságunkban is, hiszen a fogyatékossággal élők ugyanolyan emberek, mint a többiek. A fogyatékossági stratégia nagyon összetett feladatnak kell, hogy megfeleljen. Az egyes tagállam közötti különbségeket valahogy változtatni kell, hogy a fogyatékossággal élők jogai, körülményei ugyanolyanok legyenek, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban élnek. A, ennek a társadalmi csoportnak a helyzetét tehát javítani kell, sokszor több évtizedes munkáról van szó. A fogyatékossági stratégiát minden tagállam saját maga hajtotta végre, az új stratégiát viszont európai szinten kell, hogy végrehajtsuk, ennek közös stratégiának kell lennie. Tudjuk, hogy vannak olyan ö, Európai Uniós ö, finanszírozás felhasználásra példák, hogy az érintett a fellépés nem felel meg az ENSZ CRPD egyezményének. Ezt meg kell szüntetni. Az emancipációra is oda kell figyelni. Minden tagállamnak át kell térnie a mainstream megközelítésre. Átfogó stratégiára van szükség, világos és mérhető célokkal. Tervezett cselekvéssel, amelyeknek világos cselekvésekkel, amelyeknek világos a határideje, és amelyek mérhetőek. a fogyatékossággal élők diszkriminációval küzdenek, előfordul, hogy többszörös diszkriminációval, ezt is fel kell ismerni, és megfelelő mechanizmusokat kell létrehozni, ahol a benchmarkok is nagyon világosak. Csak egy módon tudunk jó stratégiát alkotni, hogyha a konzultációba és a tervelésbe, tervezésbe minél több fogyatékossággal élőt vonunk be az ő szervezeteiket, képviseleti szerveiket. A fogyatékossággal élők egyedül nem cselekszenek, sokan inaktívak maradtak, őket ösztönözni kell, be kell vonni őket ebbe a, ezekbe a folyamatokba, és hagyni kell, hogy utána magukénak érezzék ezt a stratégiát is. Szerintem ez a legfontosabb prioritás, hogy az inaktív személyeket is bevonjuk ebbe a munkába. A foglalkoztatás és rengeteg más területen eh, fontos, hogy az ő emancipációjuknak lehetőséget biztosítsunk mindenkinek a jogait védjük, biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a fogyatékossággal élők élhessenek a jogaikkal. Kötelezzük el magunkat, hogy együttműködünk a fogyatékossággal élőkkel, hogy ezt valósággá váltsuk, valóra váltsuk. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Angel Mark következik a szocialista frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnökasszony. Kedves kollégák, először is köszönetet mondok Dali biztos asszonynak, hogy ilyen átfogó konzultációt folytatnak a fogyatékossági stratégiáról, és el fogom olvasni az eredményeket részletesen, amikor azok megjelennek, de köszönöm a petíciós bizottságnak is, és a kollégáknak is, hogy van lehetőség erre a workshopra. Nagyon fontos, hogy a civil társadalommal, az ombudsmannal, a fogyatékossági szervezetek képviselőivel, a tanács képviselőivel, az alapjogi ügynökséggel, a német elnökséggel eszmecserét tudjunk folytatni ebben a fontos témában. Igaz, hogy a fogyatékossággal élők nagyon sok diszkriminációval néznek szemben, sok visszaélést tapasztalnak, és mindez nem csak a kiteljesítésű, kiteljesülésüket akadályozza, hanem a szakmai fejlődésüket is, és beszéltünk már arról, hogy van európai jogszabály, amelynek segítségével a diszkrimináció ellen fel lehet lépni, de ez nem elegendő. Nagyon sok hozzászóló elmondta, hogy többre van szükség. Ami van, az a foglalkoztatásra összpontosít, és a diszkriminációra a foglalkoztatáson belül. De Nekem nagyon tetszik ez a horizontális megközelítés, szerintem Európának gyorsabban kellene előre haladnia, és az az igaz, hogy itt, igazság, hogy itt a 27 nemzeti kormányra gondolok, amikor Európát emlegettem, mert a horizontális diszkrimináció ellenes a tanácsban akadt el, és ez egyáltalán nem jó, mert kötelező érvényű intézkedésekre van szükség, és szankciókra, hogyha a diszkrimináció ellenes intézkedéseket nem tartják tiszteletben. Tehát szükségünk van erre az irányelvre, irányelvre remélem, hogy a tanácsban sikerül kikerülni a padhelyzetből. Remélem, hogy a tanács képviselő vagy a német elnökség tud válaszolni erre a kérdésre, hogy a német elnökség támogatja-e, ahogy Dali biztos asszony is mondta az elején, azt, hogy ezen a dosszién előre lépjenek, Tud-e segíteni a német elnökség, hogy feloldják ezt a padhelyzetet? A német elnökség mit szeretne? A 2008 óta meglévő szöveget megtartani, vagy pedig szeretné, hogy az Európai Bizottság új szöveggel álljon elő? Ez az első kérdésem. Most pedig a munkaerőpiaci diszkriminációra térnék rá. Itt ugye az egyelő bánásmód irányelve érvényes, és tudjuk, hogy még mindig rengeteg a probléma ennek a végrehajtásával a tagállamokban. Az a benyomásom, hogy a bizottság elég szerényen, óvatoskodva jár el. Teljesen egyetértek O'Reilly asszonynal és másokkal is, akik azt mondták, hogy itt az ideje a cselekvésnek, és hogy ezeket az akadályokat meg kell szüntetni, amelyekkel a fogyatékossággal élők nap mint nap szembenéznek, tehát a, például a fizetési különbség, vagy akár az előléptetéssel kapcsolatos diszkrimináció. Nincs elég fogyatékossággal élő személy magas felelősséggel rendelkező posztokon, nem csak az állami szférában, hanem a magánszférában sem. A minőségi oktatáshoz való hozzáférést itt nem lehet eléggé hangsúlyozni, vannak más problémák is. A diszkrimináció kapcsolatban a munkahelyen én úgy érzem, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy egyfajta védett helyen dolgoztatják a fogyatékossággal élőket, és nem juthatnak be a valódi munkaerőpiacra. A közlekedéssel is gond van, a fogyatékossággal élők nagyon nehezen jutnak el a munkahelyükre, tehát rengeteg a tennivaló még. Vannak eszközök, amelyek az átláthatóságot növelik a munkaerőpiacon, és az egyenlőséget is, hadd említsek néhányat. A bizottság úgy tűnik hajlandó lenne egy irányelvet javasolni a fizetések átláthatóságáról. Ma ugye a jogi kereteket a kollektív szerződések tárgyalására bemutatták, ami jó. Szerintem az Európai Uniónak az isztambuli egyezményt is ratifikálni kellene, mert ez is segítene és szerintem az egyenlő bánásmód irányelvet pedig felül kell vizsgálni. Ezek azok az intézkedések, amelyekkel véleményem szerint a jó irányba tudnánk elmozdulni. És ha megengedi elnök asszony zárásként, Lisa Waddington professzor asszonynak tennék fel egy kérdést. Nagyon kiváló előadása volt, köszönöm szépen a beszámolót és a jelentést is, amit elkészítettek. Ön említette, hogy nagyon sok hiányosság van még a jelenlegi fogyatékossági stratégiában. Én szeretném tudni, hogy pontosabban milyen hiányosságokra bukkantak, amelyek sokkal világosabban látszódtak, például a mostani járvány miatti válsághelyzetben. Tehát mire kellene jobban odafigyelnünk az új fogyatékossági stratégiánál, mik azok a hiányosságok, amelyeket meg kell szüntetni. Említette azt is a professzor asszony, hogy több EU-s politikával nem következetes a fogyatékossági stratégia, és említette a, az ágazatokon átnyúló jelleget is, hogy ez milyen fontos, nagyon. Az nemek esélyegyelőségére vonatkozó stratégiát ugye néhány héttel ezelőtt mutatták be, és a bizottság a három nagyon fontos stratégiát mutat be ilyen rövid időn belül. Ugye most a fogyatékossági stratégiával bővült a sor. Ezen stratégiák között mi a véleménye, elége erős-e a koherencia, és ha nem, akkor ennek milyen veszélyei vannak? És azt szeretném mondani, hogy számomra ez a workshop nagyon-nagyon fontos volt, mert a Foglalkoztatási Bizottságban árnyék előadója vagyok, Lagenzipen kolléganőm jelentésének, amely a foglalkoztatást vizsgálja, az ENSZ-CRPD egyezménye fényében mindenkinek csak ajánlani tudom ezt, és, minden, és köszönöm szépen a munkámat, ez a mai workshop nagyban segíti. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és Danok asszony következik. Jó napot kívánok mindenkinek, kérdezem, hogy hallanak-e. Igen, mondja az elnök asszony, kiváló. Köszönöm szépen, a zöldek frakciója képviseletében szólok és a frakcióm nevében tehát szeretnék köszönetet mondani Deli biztos asszonynak, és az Európai Fogyatékossági Fórum elnökének is, Várdakasztani szúrnak, és szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek és előadóinknak is. Konkrét és nagyon hasznos információt kaptunk önöktől. Köszönjük! Lenne egy kérdésem. Ezt a kérdést Lisa Waddington professzorasszonyhoz szeretném intézni. Professzorasszony, ön említette a beszédében az állampolgárság fogalmát a fogyatékosság összefüggésében. Éppen holnap lesz együttes ülése azt hiszem négy szakbizottságnak is, és ezek között szerepel majd a petíciós szakbizottság is. Ugyanis hozzánk nagyon sok petíció érkezik be, a állampolgársággal kapcsolatos, hontalansággal kapcsolatos, határátkeléssel kapcsolatos problémákkal kapcsolatban. És szeretném egy picit részletesebben, ha elmondaná, hogy mit értett ez alatt a fogyatékosság, illetve az állampolgárság közötti kapcsolat alatt mit ért? Milyen konkrét problémák merülnek itt fel? Köszönöm, hogy az elnök asszony Kósa úr következik a néppárt képviseletében. Hello, Mr. Kosa. Could you please press... Kosa urat kérjük, hogy a speak gombra kattintson legyen szíves, illetve a jeltolmácsot. While we are waiting for Mr. Costa. Amíg várunk hogy Kósa úr csatlakozzon az ülésünkhöz. Rozásztrasz asszonynak adom meg a szót, szintén a néppárt képviseletében. lesz Rozá. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek, és először is köszönetet szeretnék mondani a petíciós szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a workshopot. Nagyon sok minden van, amit meg kell beszélnünk, nem csak a stratégiával kapcsolatban, hanem úgy általában a fogyatékosság és a munka tekintetében. Az igaz, hogy novemberben a nemek egyenlőségét célzó stratégiát elfogadtuk, és most az új fogyatékossági stratégiát fogjuk majd megvizsgálni, úgyhogy nagyon jókor jött ez a workshop, és a szakértőket meghallgatva, az Európai Fogyatékossági Fórum elnökét, az Európai Ombudsmant meghallgatva, azt kell mondjam, én el egyetértek, ami elhangzott. Az Európai Parlament két hónappal ezelőtt elfogadott állásfoglalásában vizsgálta ezt a témát. Az első cél az az volt, ugye, hogy a nemek közötti egyenlőségre koncentráljunk, és a fogyatékosságra is, de más témákat is beépítettünk ebbe az állásfoglalásba. Például a nőket érintő témákat, az egészségügy, a nemek közötti erőszak, a hozzáférés az oktatáshoz, és így tovább. Az akadálymentesítés az természetesen a fizikai hozzáférést jelenti, de a digitális hozzáférhetőségről is beszélni kell, hiszen az akadálymentesség ezt is jelenti. És ezen a téren bizony bőven vannak még problémák. Az igaz, hogy javult a helyzet, de rengeteg javítani való van még mindig a hozzáférhetőséggel kapcsolatban. Az idegenforgalomban például ez nagyon gyakran előjön, de rengeteg más területen is előjön az akadálymentesítés. Azt hiszem, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában még nem sikerült azt a szintet elérni az akadálymentesítésben, amelyre szükség lenne. Nagyon sok hiányosság van, ahol szolgáltatásoknak kellene lenni, és ezek nem léteznek. Elmondtuk, hogy a mutatókra mekkora szükség van, hogy tudjuk, hogy hol tartunk és milyen irányba megyünk. De a nemek közötti erőszak esetén is például az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kérdése merül fel. És a fogyatékossággal élők esetében ugyanez a helyzet, nekik is hozzá kell férni az igazságszolgáltatáshoz. Nagyon sok petíció érkezett be egyébként a fogyatékossággal élő állampolgároktól, akik nehézségekkel küzdöttek, bizonyos tagállamokban volt, aki nem tudott bizonyos egészségügyi vizsgálatokat, vizsgálatokon részt venni, és ezeket a gyakorlati problémákat meg kell tudni oldani, el tudják képzelni, hogy most a COVID-19 idején ezek egyre még inkább felmerülnek. A tagállamoknak keményen kell dolgozni ezen, és a szervezeteket is támogatni kell. Spanyolországban nagyon jó az a modell, amely működik, több különböző szervezet vesz részt benne. A, a szociális gazdaságot is ki kell emelni, amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Tudom, hogy elnök asszony tudja, hogy Spanyolországban egy külön miniszter foglalkozik a témával. Én bízom ebben, hogy előrébb fogunk tudni lépni tehát a, az ügyben. És végül pedig, mivel meghallgattuk a német elnökséggel ezért, elnökséget, ezért a tanácshoz intézek egy kérdést hogyan tudnánk például a süketnémek számára az átláthat, átlátszó maszkokat biztosítani hiszen így nagyon megnehezedik a kommunikáció, hogyha a maszkon keresztül nem lehet látni a szájmozgást. Az is kérdés, hogy az átlátszó maszkok például megfelelnek-e a standardoknak, tehát a szabványos előírásoknak, ez nagyon fontos a, ezzel a fogyatékossággal élők számára, akik jelnyelvvel kommunikálnak egymással. Tehát Európának vezető szerepet kell vállalnia annak érdekében, hogy garantálni tudjuk azt, hogy a fogyatékossággal élők valamennyi jogukat élvezhessék. Az elnök asszony, köszönöm szépen, Róza, és kérdezem, hogy Kósa úr csatlakozott-e az üléshez, mert ha igen, akkor neki adom a szót. Thank you. Oh, no. But we need the a hozzászólását, és valóban egyetértek vele, komoly kihívás a koronavírus járvány a siker és nagyot haló emberek kapcsán. És mindenben támogatom a kezdeményezést. Ami magát a mostani workshopot illeti, először is szeretném megköszönni ezt a tanulmánynak az elkészítését. Nagyon jól szintetizálja és megmutatja az elmúlt tíz év történéseit az erős, az első ügyi stratégia hozadékait és az ezekben felmerülő problémák orvoslását, arra most lehetőség ez a második stratégia. Biztos, hogy mi egy hosszú folyamat részesei vagyunk, és megtiszteltetés, hogy az elmúlt tíz évben megtett számos kezdeményezésemet láthatom ebben a dokumentumban. A 30 ajánlás, amiről szó volt, részletesen tárgyalja a jövő a dolgokat, és ezzel maximálisan messze menően egyetértek. A kérdés, és az én kérdésem mindenkinek szól, hogy hogyan képzelhető el ezeknek az ajánlásoknak, a, vagy a ügyi stratégiákban szereplő javaslatoknak a jogalkotási, ellenőrzési és koordinációs feladat a hétisnek a megvalósítása, mert ez egy rengeteg mennyiségű feladat, hogy ezt minél hatékonyabban tudjuk ezeket ellátni, ilyen a kérdés. Sok javaslatot láttam, hallottam, hogy létrehozunk esetleg egy külön ügynökséget, egy European Access Board nevű ügynökséget, vagy ezzel kapcsolatban még nincsen kialakult álláspontom, de örömmel hallanám az önök véleményét ezzel kapcsolatban a petícióval kapcsolatban pedig minél több olyan petíciót látok, ami ugye a Covid járvány kapcsán merül fel, és így kerültek be. És ez is mutatja, hogy nekünk az Európai Parlamentben és az Európai Uniónak válaszolnunk kell ezekre a kihívásokra. Remélem, hogy valamelyik ezekkel a kérdésekre is majd tud válaszolni. Végül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy a petíciós szakbizottság vezető szerepe vezető szerepét ugye a politikus élők munkájának kapcsán is, és látom, folyamatosan fenntartjuk ezt a kapcsolatot ugye a politikussággal élőkkel is, és szeretném megköszönni, hogy már az elején bevontak engem is, és számos kollégámat is, képviselő kollégámat is. És ez is mutatja, hogy ebben a kérdésben mennyire nagy egyetértés van az Európai Unió intézményei között. Köszönöm. Thank you, Adam. Now I'm giving... Köszönöm szépen, Ádám. Most pedig Remek Járá képviselő asszonynak adom meg a szót. Jó nap, jó napot kívánok! Kérjük a képviselő asszonyt, hogy kattintson a Speak gombra. Miss Gemma? Gemma asszony, kérem, nyomja be. Gemma asszony, legyen szíves a Speak gombra kattintani. Oké. Okay. Rendben, mondja az elnök asszony. Nagyon sok kérdés van, úgyhogy először Immaculata asszonynak adom meg a szót, aki Dali biztos asszony nevében fog válaszolni mindenkinek tették fel a kérdéseket a képviselők, mindenkihez címezték ezeket, úgyhogy akkor Immaculata asszonyjal kezdjük. Okay, can you hear me? Hallanak? Most tökéletes, köszönöm, látjuk és halljuk és önt. Valóban nagyon-nagyon sok kérdés felmerült. A legtöbb kérdés a szakértőket érinti a jelentés kapcsán, de konkrét témákra is rátérek, és először is mindenek előtt arra a témára utalnék, ami a 2078-as irányelvre vonatkozik, mégpedig a munka vállalás területén a diszkrimináció elleni védelem. A bizottság feladata, hogy az irányelvet monitoringozza, jelen pillanatban állítjuk össze éppen a végrehajtással kapcsolatos jelentést, és kb. 2021-ben fogjuk megjelentetni ezt a jelentést. Az előző 2014-es jelentés óta a fejleményekkel foglalkozunk, bizonyos eredményeket fogunk megvizsgálni, és tudjuk azt, hogy további tudatosításra, érzékenyítésre van szükség ezen irányelv esetében, illetve a, a tekintetben, hogy ez az irányelv milyen védelmet biztosít. A foglalkoztatás kapcsán egy kampányunk is indult, illetve workshopokat is szerveztünk a megfelelő lakhatás kerül, területén, illetve a legjobb gyakorlatokat is cseréltük. Az iránymutatást már nyilvánosságra meghoztuk, és továbbra is támogatjuk, illetve leszeretnénk egyszerűsíteni az a megfelelő lakhatás kötelezettségének a végrehajtását, illetve a hozzáférés, az akadálymentesítés is nagyon-nagyon fontos kérdés. Azt hiszem, hogy most már az ICT accessibility rendszerünk megvan, és itt a gazdasági szereplőket, ez közvetlenül érinti az elektronikus kommunikáció, az audiovizuális média szolgáltatási irányelv, illetve a, az állami hatóságoknak is megvannak a kötelezettségeik az irányelv kapcsán, illetve erre is van irányelv, és a közbeszerzési irányelv a közbeszerzésekről szól, illetve a strukturális alapok felhasználásáról felhasználása kapcsolódik ehhez a területhez, jogi aktusok kapcsán nagyon fontos a végrehajtás eredményeinek monitoringja természetesen. Ami a mutatókat illeti, szeretném kihangsúlyozni, hogy az adatgyűjtés megerősített rendelkezésre állása rendkívül fontos, a, a foglalkoztatás, a nevelés, oktatás, a szegénységnek kitettség, illetve az egészségügyi kockázatok kapcsán és a fogyatékkal élők esetében. Évente ö, nyilvánosságra hozunk mutatókat, és itt olyan változókat vezettünk be, ahol már agregálni tudjuk ezeket minden szociális szolgáltatás kapcsán. Szeretném elmondani, ezek a mutatók relevánsak, és számos életkorcsoportot lefednek, illetve ö, gender alapján is diszagregáljuk őket. Ezeket a lebontott adatokat ö, hozzáférhetővé is tettük, ami pedig a, konkrétan a maszkok használatát illeti azon személyek esetében, akiknek ez nehéz, nagyon komoly kihívást jelenthet ez, például a jel tolvacsokat használó személyek esetében az Európai Külkapcsolati Szolgálat arra kérte a bizottságot, hogy egyszerűsítse le a normákat, a szabványokat ezen a területen, azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen lépéseket lehet foganatosítani, hogy ugyanolyan szintű védelmet kapjanak ezek az emberek is, illetve leegyszerűsíthessük egyúttal a kommunikációjukat a jeltolmácsolás segítségével. Azt hiszem, hogy a legtöbb megjegyzést figyelembe vettem, amely a bizottság felé irányult. Köszönöm szépen a figyelmüket, és rendelkezésükre állok továbbra is. Még egy utolsó pont, elnézést. Nagyon-nagyon komoly figyelemmel viseljük a cross-referencia, keresztreferencia kérdését a különböző stratégiák között, amelyek elhangzottak például a gender stratégia 2020 márciusából, a Rolls stratégia, amely néhány héttel ezelőtt született meg, illetve nem sokára lesz egy LMBTQI stratégiánk is, és azt hiszem, hogy a már közzétett stratégiák utalnak expliciten a fogyatékkal élőkre, és az, az a szekciókat átfogó, az, a területeket átfogó jellegre törekszünk a jövőben is. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Kiara Hemának, parlamenti képviselőnek. Korábban nem tudtuk sajnos elérni, de most már sikerült bekapcsolódni. Megadom a szót. Kemek Kiara, aztán kérem, nyomja be a speak gombot. Hallanak? Igen, tökéletesen halljuk, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kérek az előbbi problémáért. Egyetértek az előttem szólókkal, de fel kell azt ki kell emelni, hogy az alapjogok a fogyatékossággal élők számára is érvényesek, de sajnos nem beszélhetünk valóban inkluzív európai társadalomról. 100 millióan élnek fogyatékossággal, és még ma is diszkrimináció, illetve társadalmi kizárás, társadalomból kizárás áldozataivá válnak, nem tudnak független életet élni. A járvány abszolút biztos vagyok abban, hogy súlyosbította azokat a problémákat, amelyeket, amelyektől szenvednek a fogyatékossággal élők és gondolok itt a gazdasági és egészségügyi következményeire a vírusnak. Tehát egész egyszerűen halaszthatatlanul sürgős az, hogy a fogyatékossággal élők jogait az Európai Unió valamennyi politikájába beépítsük, garantáljuk azt, hogy a, legyen külön finanszírozás, és az akadálymentesítési kötelezettségeket megvalósítsák. A nagyon súlyos hiányosságokat tehát meg kell szüntetni, mert ezek az életkörülményeket érintik, illetve a jogok gyakorlását. Ezáltal az ENSZ CRPD egyezményét hajtjuk végre, amelyet a tagállamok közül néhányan, illetve az Unió egész ratifikált. De sajnos hiába ratifikálták, sokszor papíron marad mindez, mert a megvalósítás hiányos. Ennek a parlamenti ciklusnak az elején nagyon határozott, erős álláspontot fogadtunk el a témában, és a ma este is ennek a tanúbizonysága, de még nagyon hosszú út áll előttünk, és kötelezettségünk az, hogy monitorozzuk a kötelezettségvállalásaink végrehajtását annak érdekében, hogy valódi változást tapasztalhassanak meg a fogyatékossággal élők a hétköznapjaikban, és senkit ne zárjunk ki. Köszönöm. Now, uh... Köszönöm szépen. Tíz percünk maradt, úgyhogy mindenki két percet kap a válaszok megadására. Liza Obandinton asszony kap először szót. Professzor asszony, tessék, köszönöm szépen, és köszönöm a többi felszólalóknak is, és köszönöm a kérdéseket is. Márkató úr két kérdést tett fel. Az egyik az, hogy hogy a CRPD-ben és a Covid válság során milyen szakadékokat kell befedni. Ezt Broderick kollégám fogja ezt megválaszolni. A második kérdés az, hogy van-e koherencia probléma a különböző stratégiák között. Az Európai Parlament felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi fogyatékossági stratégia a genderrel nem foglalkozik megfelelően, az előző gender stratégia pedig nem foglalkozott a fogyatékossági kérdésekkel. A jelenleginek már más a megközelítése, a bizottság is kiemelte ezt, itt az interszekcionalitás megemlítődik, és ö, különböző stratégiák között már a szöveg is megemlíti, hogy az LGBT és a gender, illetve a fogyatékossági stratégiák között kapcsolódás lesz. A bizottság tehát tudatában van ennek a problémának, és a koherenciára törekszik. Azt gondolom, itt tulajdonképpen más területen van koherencia hiány, itt a diszkrimináció ellenes jogszabályról beszélünk, ugyanis az irányelv különböző részeit nagyon különbözően kezeli a szöveg, az inter szex interkonfessionalitás hiányát látjuk, például a fogyatékosság és a gender alapú diszkrimináció tapasztalata nem jelenik meg, és a különböző egyéb kombinációk sem, és az Európai Bíróság ítéletében is ez visszatükröződik. Tehát vannak területek, amelyek nem kapcsolódnak össze. Bocsánat, hogyha nem ejtem ki jól a nevét, nagyon érdekes kérdés volt az állampolgárság kapcsán, a citizenship kapcsán, hogy itt pontosan mire is gondolunk. Egy új prioritás területben gondolkodunk, az új stratégiában, amely erről szólna, és pontosan az alapjogokra gondoltuk, az Európai Uniós polgársághoz szorosan kapcsolódó jogokra, például az Európai Parlamenti szavazásra, a szabad mozgás jogára a tagállamok között, és Perukatászánis úr is megemlítette, hogy nagyon-nagyon sok akadályt kell leküzdeniük a fogyatékkal élőknek. És itt az európai polgárság arra is, arra kérdésre is irányul, hogy tagállami szinten ezt hogyan lehet kialakítani, nem csak Európai Uniós szinten, ezt a polgári tudatot, például a nyelvi, nyelvvizsgákat kell letenni, hogyha valaki megkapja, hogy ahhoz, hogy megkapja az állampolgárságot, ami egy fogyatékkal élő személy számára probléma lehet. Időnként már történtek ezzel kapcsolatban lépések, de nem mindig. Tehát az Európai Unió stratégiát össze kell hangolni a tagállami stratégiákkal, például az állampolgárság kapcsán. A mi fókuszunk az Európai Uniós polgárságra koncentrált, és nem tudom, hogy a kollégám Rodrix úr meg tudja válaszolni a többi kérdést most. Köszönöm. Janis Valdakasztanis úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az elnök asszonynak, illetve a szakbizottság minden tagjának az, hogy ma felszólaltak. Dali biztos úrat és az ombudsman asszonyt is köszönöm, illetve Paddington professzor és a kollégákat. Nem volt időm egy dolog felvetésre, de most ezt bepótolom. Az új európai fogyatékosság jogi stratégiának teljes mértékben összefüggésben kell lennie az Európai Uniós alapértékekkel. Például nagyon sok tagállam készít elő egy olyan egyezményt, amely az Európai Bizottsággal való egyezmény, és az egyes tagállami programok előkészítésébe is már belefogtak a strukturális alapok tárgyában 2021-27-re is van az új újjáépítési és rugalmassági alapunk is, ahol szintén fogyatékossági joggal kapcsolatos területeket is finanszíroznak. Hogyha a fogyatékossági tanulmányok nem kapcsolódnak össze a finanszírozási folyamatokkal, és nincs erőteljes monitoring folyamat a tekintetben, hogy garantáljuk, hogy ezek a jogok valóban érvényesülnek is kézefogható módon, akkor úgy gondoljuk, hogy a fogyatékkal élő polgárok nem fognak semmilyen érezhető javulást tapasztalni. Korábban hallottam, hogy elhangzott, az oltásokkal kapcsolatos megjegyzésemre egy megjegyzés. Ugye az oltásra szükség van, hogy az emberek ne legyenek betegek, a fogyatékos emberekre ugyanez vonatkozik. Itt egy vita tárgya lehet ez, de Európában és tagállamban, tagállamokban kimondható az, hogy a fogyatékkal élő személyeknek sokkal nagyobb a kockázata, hogy a COVID-19 vírust elkapják, mint a nem fogyatékkal élő személyeknek. Ezért prioritás kell, hogy élvezzenek ezek a személyek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót. Rob Steinmachernek. Belőnek is van egy kérdése. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az érdekes felszólalásokat, köszönöm ezt az eszmecserét. Közvetlenül Mark Anzel intézett hozzám egy kérdést, teljes mértékben egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a munka világára fókuszáltunk túlságosan, és ezért nagyon fontos az új megközelítés, ezért is nagyon fontos a CRPD, ugyanis itt megvalósul az egyensúly, és a konkrét kérdése a, arra vonatkozott, hogy a diszkrimináció ellenes irányelv tárgyalási folyamata éppen hol tart. Ez most éppen függőben van, a tanácsban, ugyanis egyhangúságra van szükség, egyhangú döntéshozatalra a tanácsban. Ez nagyon nehéz továbbra is, és ahhoz, hogy egyáltalán előrelépjünk, a német elnökség most nemrégiben minden tagállamnak elküldött egy kérdőívet, amelyben megkérdezzük a véleményeket, és ilyen formában fogjuk a vitát formálni a megfelelő pontok körül és esetleg a bizottság egy új szövegtervezetet is kidolgoz az önkérdése szempontjából ez valószínűleg releváns, de ez már nem a német elnökség területén lesz, vagy időszakában lesz, ez világos. Ezt mi már nem fogjuk lezárni, de ez most egy kicsit leállt, és ezt szeretnénk most egy kicsit újra beindítani ezt a folyamatot, és ebben az összefüggésben szeretném elmondani, hogy meg vagyok elégedve azzal, hogy Schmidt biztos úr ma egy Európai Uniós minimálbér javaslattervezetet nyújtott be. Ez egy horizontális megközelítés, egy klasszikus horizontális megközelítés. Tudjuk azt, hogy a fogyatékkal élők most nagyon-nagyon kevés bérrel rendelkeznek, ezért ez egy csodálatos példája annak, hogy hogyan használjuk ki a helyzetet, amikor egy ilyen nehéz helyzet van, különösen a fogyatékkal élők helyzete ennyire nehéz, tehát itt egy szociális kérdésről van szó. Ez a javaslat elég jó. A Német Szövetségi Köztársaságnak azonban már egy kicsit vegyesebb a, a véleménye erről. Ugye az életben ez mindig így van. Nagyon fontos, hogy a tanácsban elinduljanak a, az eszmecserék, az EBSCO tanács decemberben már ezt napirendre tűzi, és a portugál elnökségre ö, vetjük vigyázó szemeinket, hiszen ők az utódaink, és nagyon világos szociálpolitikai iránytűjük is van. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now I give Köszönöm szépen, Reli asszony következik. Uh, thank you very much, uh, Chair. Um, I, I'll Köszönöm szépen. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Azt illetően, amit a hozzászólók elmondtak. Professzor Waddington érdekes elemzést mutatott be, amit kollégájával végeztek. Úgy gondolom, hogy a fogyaték lakossági stratégiát sikerül majd eh, áttekintenünk, felvizsgálnunk. Valaki azt mondta, hogy amit nem lehet mérni, ezt nem lehet kezelni. Valóban látnunk kell azt, hogy a stratégia mit akar elérni, milyen célok vannak, hogyan lehet a sikert mérni, és mik a fő eredmények. Kell egy alapadat eh, tár is, amelyel valóban mérni lehet az előrelépést. Két másik pont még a fogyatékossági stratégia nem marginalizálódhat, előtérbe, a középpontba kell eh, kerülnie mindenfajta EU politikában. A másik pont, amely nagyon sok konferencián elhangzik, nagyon fontos az, hogy a fogyatékossággal élők sokkal inkább a középpontba kell, hogy kerüljenek minden olyan vitában, amelyet ebben a témakörben folytatunk. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos és érdekes szemináriumot. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most végezetül Dianis Dimitri Kapulos úr következik. Köszönöm szépen. Számunkra is nagyon fontos esemény volt ez. Szeretném hangsúlyozni azt, amit Vadakasztánész és az ombudsman is elmondtak. Nagyon gyakran a fogyatékossággal élők jogai különböző közigazgatási kompetenciához tartoznak. Az Európai Bizottságon belül is számos főigazgatósághoz tartoznak ezen, ezek, a tagállamokban és különböző minisztériumokhoz. Ezért nagyon fontos, és utalok arra, amit Stanis úr elmondott, hogy egyfajta fókuszpontra van szükség, ahol ö, extra felelősség van, ahol gondoskodnak arról, hogy a különböző közigazgatási területeken megjelennek a fogyatékossággal élők jogaik, annak érdekében, hogy ezeket a jogokat valóban elszámolhatóan és megfelelően hajtsák végre. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most lezárjuk ezt a nagyon érdekes szemináriumot. Szerintem nagyon jó volt ez a mai találkozó. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk. Sikerült felvázolni az előttünk álló utat. A biztos asszony beszélt arról, hogy mi fog történni a bizottságban petíciós szakbizottság továbbra is támogatja majd a fogyatékossággal élőket annak érdekében, hogy az akadályokat le lehessen küzdeni, és mindenki számára igazi egyenlőséget lehessen elérni. Meg kell szüntetni a diszkrimináció minden formáját. Köszönöm szépen mindenkinek, és szerintem ezek a célok elérhetőek, hogyha tényleg akarjuk. Köszönöm.